intézményeket, és ha szükség van rá, segítséget is nyújt, illetve ha a két fél erre kéri. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kommissar Köszönjük, Kallas biztos úr. Hat állásfoglalási indítványunk van, amelyet hat frakció nyújtott be. Ezekről a vita után azonnal szavazunk. Következő napirendi pontunk Jemenben halára ítélt fiatalokkal foglalkozik, Mohamed Taher Tabet Samun esete kapcsán. Először Sárka asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. Csodáljuk azokat a az állampolgárokat, akik a kormányok elnyomás ellen fellépnek. Tunéziában, Egyiptomban, Algériában, Bahrénban és Jemenben is tanúi voltunk ennen. ennek. A fiatalok reménykednek a jövőben, hogy ne legyen szegénység, úgyhogy hosszan sorolhatnánk azt, hogy milyen problémák vannak Jemenben, a demokrácia, az emberi jogok, illetve az igazságszolgáltatás függetlensége vonatkozásában. Üldözik az újságírókat, az emberi jogi harcosokat. Különösen aggaszt minket az, hogy milyen félelem övezi ezt a régiót a fiatalkorúak kivégzése miatt. A nemzetközi közösségnek oda kell figyelnie arra, hogy a fiatalokat ne büntessék halálbüntetéssel. Nem tudják megállapítani a bűnelkövetők korát, úgyhogy nagyon nehezen tudnak védekezni. A jemeni elnököt és a hatóságokat felszólítjuk arra, hogy saját törvényeiket is tartsák tiszteletbe, és állítsák le a fiatalok kivégzését. Hangsúlyozzuk azonban annak a szükségességét is, hogy reformokra van szükség Jemenben. Nagyon sokan tüntettek ezért, jobb életkörülményekkel és a, a jogok biztosításával. Köszönöm. Köszönjük szépen, Sáke asszony. Verzsi asszony kap három percben szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az arab országokat felkelések rázzák meg. Remélem ez folytatódik is hiszen a diktatúrákkal szemben fordulnak az emberek, olyan diktatúrákkal, amelyeket általában a nyugati világ is vagy csendel, vagy pedig együttműködéssel támogat. Jobb, hogyha a nép ott fellázad. Késekedtünk reagálni arra, ami ezekben az országokban történik, és most is ezt tettjük, tesszük. Február másodikán szavazott az Európai Parlament Tunéziáról, egy állásfoglalásról, illetve most Egyiptomról. A sürgősségi témák körében már tárgyaltuk Algériát, de visszautasításra került, mint ahogy ez hónapokon keresztül, legalábbis nagyon sokan önök közül nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy mi történik Tunéziában. Ma protestálnak Iránban, Líbiában, önök pozitívan véleményezték feltételesen ugyan a partneri kapcsolatot Deuberánban, Jemenben, hogy csak azokat említsük, amelyeket jobban ismerjük. És Jemenben, ahol az el, Ali Abdallah elnök csak 33 éve van hatalmon. Na hát, itt is kell tenni valamit a demokrácia érdekében. Persze még mindig jobb, mint Líbia helyzete, mert Gaddafi úr 42 éve van uralmon. Néhányan már mondtuk azt, hogy ma nem tudunk Jemenről állásfoglalásról szavazni, ha nem veszük figyelembe azt, hogy mi történik ezekben az országokban. Nők és férfiak harcolnak szabadságukért. Erőszak ö, folyik az ellenzék és a, a rendszer védői között. Több százan megsebesültek. Tegnap Adenben egy fiatal ö, tüntetőt megöltek ö, a rendőrséggel való összecsapásban, akik ö, tüzet nyitottak, hogy szétoztassák őket. Száda ö, diákjai ebben a pillanatban elbarikádozták magukat, megint csak a rendőrséggel szemben. Mi pedig hallgatunk. Csak a fiatalkorúak halálbüntetésével foglalkozunk. Ö, persze mindig is támogattam azt, hogy tiltsuk ezt be. Úgy gondolom, hogy minden demokratikusnak mondott országnak nem szabad lenne ezzel a büntetéssel élni. Ez akkor is, akkor még elviselhetetlenebb, hogyha fiatal korúakra alkalmazzák, főleg egy olyan országban, ahol még egy születési adatot, egy születési napot sem tudnak meghatározni pontosan. És meg kellene adni mindenkinek például az esélyt arra, hogy kiderítsék, hogy hány éves. Úgyhogy az állásfoglalásról való szavazás, amikor csak erről szól, egy olyan állásfoglalás, ami a hetedik pontjában csak arra utal, hogy reformokra van szükség, és idézek, milyen sok döntető is ezt akarja. Hát ez egy kicsit gyöngének tűnik számomra. Úgyhogy zöld kollégáimmal három módosítandítványt adtunk be az állásfoglalás aktualizálása céljából, és nagyon remélem, hogy olyan állásfoglalásról fogunk majd szavazni, amely méltó nevéhez köszönöm. Vielen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 nem szabad, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a sürgőségi állásfoglalás témája, és amit elfogadtunk, és ma megvitathatnánk, gyakorlatilag a fiatalkorúak kivégzését tárgyalja. És nagyon jól tudják, számunkra, európaiakra ez elfogadhatatlan barbár cselekmény, ez még borzasztóbbá teszi a helyzetet, mert halálbüntetést fiatalkorúakra alkalmaznak. Ráadásul olyan cselekményekért, amelyeket 18 éves koruk előtt követtek el, de ez is a jemeni törvényekkel ellentétes. Köszönöm. Köszönjük, Préda úr. Másfél percben Roméva Irueda úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A sürgősségek között fel kell szólítanunk Jemen elnökét, hogy ezeket a halálos ítéleteket Tadat Samun kapcsán és Abiyat Tulah kapcsán is semmisítse meg és kár lenne e, lehetőség kapcsán nem elmondani más egyéb e, jogsértő eljárással kapcsolatban is a véleményünket Jemenben. Ezért azt javasoljuk, hogy a parlament az állásfoglalási indítványában Tunézia és Egyiptom mellett Jement is sorolja föl azon országok mellett, ahol általában több demokrácia és reformra lenne szükség, ahol az emberi jogokat folyamatosan lábbal tiporják, és jogtalanul letartóztatják a rendszer ellenségeit, ahol a gazdasági, és szociális fejlemények is hamarosan a, adott esetben az erőszak eszkalációjához vezethetnek. És minden demokratikus tüntetővel szolidaritást kell vállalni, és követeljük, hogy 2013-ig mondjon le az elnök, és azt, amit az utcán követelők hangoztatnak, annak feleljen meg. Ha ezek is bekerülnek az állásfoglalás indítványba, ezek a gondolatok, akkor azok tényleg jók lesznek és hatást érnek el. Köszönjük szépen, Ramivei Rueda úr. Most Kretu asszony másfél percben kap szót. Köszönöm, elnök úr. Igaz, hogy a halálbüntetés embertelen. Többször is tüntettem már ez ellen. Az Európai Parlament már felhívta a figyelmét azokat az, or- az országoknak erre, akik ezt a barbár gyakorlatot folytatják. De annál felháborítóbbak a, ki- a kivégzések, amikor kiskorúakról van szó. Hiszen gyerekekről van szó, akik elkövettek valamit ez az gyermekek jogára vonatkozó nemzetközi egyezménybe is ütközik. A büntetőtörvénykönyv kimondottan tiltja a fiatalkorúak halálbüntetését. Még meg se tudják határozni, hogy hány évesek ezek a fiatalok, ez pedig csak súlyosbítja ezt az önkényes döntést. Figyelembe kell vennünk tehát a valós helyzetet Jemenben a hatóságok megsértik az emberi jogokat, a nők ellen diszkriminációt alkalmaznak, nem vehetnek részt a közéletben, nem tanulhatnak, egyáltalán nem független az igazságszolgáltatás. Az utóbbi idők ö, eseményei nem csak gazdasági jellegűek voltak, ö, hanem a demokráciáért való ö, harcot is. Köszönöm. Köszönjük, Retú asszony. Következő felszólalunk Tenok úr, egy percben. Elnök úr, a gyermekjogi egyezmény, illetve a politikai és polgári jogok nemzetközi egyezményének aláírája, aláírója Jemen. A 18 éven alattiak esetében éppen ezért halálbüntetés kiszabása tiltott. Tabet Samum és más fiatalkorúak halára ítélése a nemzetközi jognak mond ellent. Mégis Eh, arra hivatkoznak, hogy nem tudják bizonyítani a korukat. Jemen így tehát a brutális teokráciával Iránnal eh, került egy lapra. Jemen ugyanakkor nagyon komoly nyugati támogatásokat kap az Uniótól is, annak érdekében, hogy az alkaida terroristákat eh, felszámolja, Irán pedig egy párjája a nemzetközi kapcsolatoknak. Éppen ezért a főképviselő asszonyt arra ösztönzöm, hogy tegye meg mindent annak érdekében, hogy véget vessen ennek a helyzetnek. Saleh elnöknek most már igazán megvan az esélye arra, hogy az országot, a, a, amit brutalizáltak az inkompetens vezetők évek óta, végre demokratikus pályára állítsa. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönjük, Tenak úr. Tenak úr, Tenak úr, kérem, hogy a jövőben kicsit lassabban olvassa fel, amit mondani akar. Esetleg kevesebbet próbáljon elmondani egy percben, mert ha azt akarja, hogy jól sikerüljön őt letolmácsolni, akkor bizonyos normákat be kell tartani. Ezzel lezárom a frakciók felszólalásait, most Kasmerek úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, 1991-ben Jemenben a betiltották a kiskorúakra a halálos ítélet kiszabászás, kiszabását. Mégis kettő kiskorúra is kiszabták ezt a közelmúltban, nem tartják tiszteletben tehát a saját büntető törvénykönyvüket, arra hivatkoznak, hogy nincsen születési anyakönyvi kivonatuk, így nem tudják bizonyítani kiskorú voltukat. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez tűrhetetlen, elfogadhatatlan, a konfliktusok mindennaposak eh, Jemenben, és igen gyakran a gyerekek vesznek részt ebben. Azt szokták mondani, hogyha valaki elég nagy ahhoz, hogy elbírjon egy kést, akkor elég nagy ahhoz, hogy harcoljon. A kalasnyikovot is gyakran látni gyermekek, kiskorúak kezében. A társadalom fele, a lakosság fele kiskorú, és a kiskorú a katonákat is láthatjuk minden nap, ezzel is fel kell lépni. Köszönjük szépen! Köszönjük, Kasmarek úrnak. Most jöttem meg ki, aztán következik egy percben. A halálbüntetést még mindig 58 országban alkalmazzák, ezek közül csak egy Jemen. Frakcióm elítéli a halálbüntetést általában, és Mohamed Tabet Samun kivégzését különösképpen. Jemen nemzetközi egyezményeket írt alá, ideértve a gyermekjogi egyezményt is, és a gyermekek és politikai jogok nemzetközi egyezményét. Mind a kettő tiltja a 18 éven aluliak kivégzését. Elnök úr, nemrégiben olvastam egy jelentést az Amnesty International-től arra vonatkozóan, hogy hogyan működik Jemenben a biztonsági szolgálat, a katonaság a katonaság fellépése az utóbbi időben sokszorosan elítélendő, és szörnyű, hogy a jemeni kormány a saját népét leveti. Köszönjük szépen, jöttem meg ki asszony. Most Csárnecki úr kap egy percben szó. Köszönöm, elnök úr. Megígérem, hogy nem fogom gyorsan felolvasni a beszédemet, hanem lassan, szabadon fogok hozzászólni. Nagyon megtisztelő számomra, hogy a volt finn külügyminiszter után szólhatok hozzá ehhez a vitához. Az Európai Unióban minimalista megközelítést alkalmazunk ilyen ügyekben. Arra szólítjuk fel a hatóságokat, hogy a halálbüntetést tiltsák be, főként a kiskorúak ügyében. Én ellenzem a halálbüntetést, bár vannak olyanok e házban, akik támogatják a halálbüntetést. Nekem mindegy, hogy kiskorú vagy nagykorú valaki, szerintem a halálbüntetés elfogadhatatlan. De csak akkor lehetünk sikeresek, akkor léphetünk fel sikeresen, hogyha a Jemennel szemben egyhangúan lép fel az Európai Unió. Ennek az országnak az elnöke e, mindenképpen meg kell, hogy bocsásson, és ezeknek az elítéltek. Köszönjük, Sárnecki úr. Egy percben Páska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! A gyermekjogokról szóló ENSZ egyezmény és más dokumentumok is aláírója Jemen. Jemen elfogadta tehát, hogy azokat betartja. Ezekben a dokumentumokban azonban az szerepel, hogy halálbüntetést nem lehet kiszabadni, különösen nem kiskorúakra. Tehát ez egy jogi kérdés, és egyértelmű az ellentmondás. A halálbüntetés jogtalan használata olyasmi, ami ellen fel kell emelnünk a hangunkat. Ha ez a kormány a demokratikus elveket tiszteletben akarja tartani, mint ahogy kinyilvánította egyszer már, akkor ezt számon kell kérnünk rajta. És ezt világosan meg kell fogalmazni. Köszönjük, Páska úr. Most másfél percben Szegedi úr kap szót

Köszönöm szépen, elnök úr. Szamon esete nem kirívó egyetlen ritka eset. Legalább nyolc kiskorú ítéltek halára az utóbbi időszakban, és ebben az országban még nem is kötelező a születési anyakönyvi kivonat kiállítása, tehát így önellentmondás van a jogszabály és alkalmazhatósága között. Jemenben az emberi jogokhoz, a gyermekjogokhoz, gyermekjogokról szóló egyezményhez való hozzá csatlakozás miatt tilos lenne kiskorúakat elítélni. A halálbüntetés egyébként a jemeni büntető törvénykönyvben sem szerepel. A halálbüntetés per definíció nem emberi jogsértés, és az Európai Uniónak igenis fel kell szólalni ilyen esetekben. Köszönjük ezt a asszonynak. Most Bászeszkó asszony következik, egy percet kap. Köszönöm a szót. Egy gyermek halára ítélése elfogadhatatlan a mai világban. És az, hogy ez a gyakorlat most már ö, szokásosá válik, önmagában is bűncselekmény. Úgyhogy ezért nem értek egyet a jemeni hatóságokkal, akik követik ezt a gyakorlatot. A kormány megsérti a nemzetközi szerződéseket, illetve saját büntető törvénykönyvét is, amelynek értelmében tilos a fiatalkorúak kivégzése. Úgyhogy meg kellene tudni, hogy hány évesek ezek a bűnelkövetők. Szomorú példája ez annak, hogy mi történik Jemenben. Mint az Európai Parlament képviselője és Európai Uniós állampolgár, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy harcoljunk az élethez való jogért. És szerintem ehhez mindenkinek joga van. Elsősorban a gyermekeket kell megvédeni. Úgyhogy az Európai Uniós főképviselőhöz fordulok, hogy vertessen véget ezeknek a kivégzéseknek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Makovej asszony kap egy percben szót. Probabil Tabet Samun și Fuad Ahmed Ali Abdullah. Köszönöm szépen. Valószínűleg Samu Ali Abdullah kiskorú volt, ahogyan állítja, amikor elkövette azt, amit elkövetett, amikor halára ítélték, már évekkel ezelőtt. És ezt bármikor végre is harthatják. Óriási a nyomás pszichésen rá, és ez önmagában is embertelen eljárás. Úgyhogy azonnal le kell állítani ezeket a kivégzéseket ráadásul még azt sem tudják bebizonyítani, hogy 18 évvelnél fiatalabb volt, mert nincsen ö, születési anyakönyvi kivonata. Hiszen hivatalosan csak 22%-át anyakönyvezik a születéseknek az UNICEF adatai szerint Jemenben. Talán először ezt kellene megoldani Jemenben, és az ilyen esetek körüli vitát a következő helyzetnek kell követnie. A több száz elítélt büntetését fel kellene függeszteni, és a jemeni kormányjal való tárgyalások során fel kell vetni ezt a kérdést is. Köszönjük szépen, Makovai asszony. Most a spontán felszólalások következnek. Tund Honstein asszony először egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr hogy fiatalkorú-e vagy felnőtt a bűnöző, a halál büntetés mindenképpen elítélendő. Az Európai Unióban érvényesül már egy erkölcsi kódex, magatartási kódex, amelyet legalább azokban az országokban meg kellene próbálnunk meghonosítani, amelyekkel szoros gazdasági kapcsolatban állunk és Jemen ilyen ország. Jemenben lehetne nyomást gyakorolni a kormányra, hiszen kereskedelmi partner, és ezt ki kell használni, ezt a lehetőséget. Itt nem csak ezekről a most ma említett fiatalokról van szó, hanem azokról a tömegekről, akiket jogtalanul vetettek börtönbe, köztük sok fiatalkorúról, akik ugyancsak már halára vannak ítélve, csak még nincs kitűzve a kivégzés időpontja. A Helsinki okmány miatt is így kell eljárnunk. Köszönjük Thunund Hohenstein asszonynak. Most Obermeyer úr kap egy percben szót. Elnök úr, a jemeni döntés kiskorúak bűncselekménye miatti halálbüntetés kiszabása elítélendő, ez az ENSZ gyermekjogi kartájának a 37-es szikkének mond ellen, amely kimondja, hogy a 18. évüket még be nem töltött személyeket nem lehet sem halálítélni, sem életfogytiglanra. Tehát jogtalan döntésről van szó. Ugyanakkor az iszlám világban nagyon sok helyen van halálbüntetés Szomáliában is gyakorolják fiatalokkal a sárja jog értelmében, és éppen ezért kell gyorsan, egyértelműen fellépni, és érvényt szerezni a nemzetközi jogszabályoknak, ennek politikai és gazdasági intézkedésekkel való kiegészítése igenis eredményre vezethet. Köszönjük, Obermeier úr! A spontán felszólalók között utolsóként Szilvesztris kolléga kap egy percben. Signor Presidente, mentre noi qui parliamo... Köszönöm, elnök úr. Ma délután, amíg mi itt tárgyaljuk ezt a kérdést, emberek százai várják Jemen börtöneiben a halálos ítéletük végrehajtását. Szerintem alaposan meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és eh, hangosabban kell felemelnünk a hangunkat az emberi jogok, emberi jogok megsértése ellen. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, főként nem Jemen esetében, hiszen Jemennel vannak gazdasági kapcsolataink, jelentős támogatásokat kapnak tőlünk. Ez azt jelenti, hogy nem szabad elfordítani a szemünket, és nem nézhetjük tétlenül azt, hogy mindezek megtörténnek az Uniónak nagyon fontos szerepe van ebben az esetben. A halál büntetés nem rettenti el a bűnekövetőket. Egész egyszerűen fel kell emelni a hangunkat ez ellen. Köszönjük szépen, Szilvesztris úr. Akkor most már csak a biztos úrnak kell megszólalnia. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió, amikor végrehajtja útmutatóit, már régóta aktívan veszi fel a harcot a jemeni halálbüntetés ellen általánosságban, illetve az egyes esetekben is. A fiatalkorúak elleni halálbüntetés mindig is gyakorlat volt korábban Jemenben, de korábban nem tudtunk róla, és a civil társadalom sem volt ennyire aktív. Az EU által finanszírozott és a UNICEF által vezetett fiatalkorú program sokban hozzájárult abban, hogy felhívja a figyelmet erre a helyzetre Jemenben, a nemzetközi közösségben. Ez a program a civil társadalmi szervezetekkel együtt került bevezetése, illetve az anya és gyermek fő tanács ügyi hivatal segítségével. Az EU delegáció aktívan lép fel a ö, halálbüntetések leállítása érdekében. 2010. decemberiben két esetben ö, Muhammed Ahul Ahmed Madu esetében mindkét esetben hiányzott a konkrét bizonyíték arról, hogy hány évesek ezek a fiatalkorúak. A múlt héten ismét elkezdtek foglalkozni Mohamed Tahir Tabet Samum esetével. Az EU és az UNICEF megint felvette a kapcsolatot Szalér elnök úrral, és a Szánából azt hallottuk, hogy megint leállították a kivégzést. Jemennek nemzetközi kötelezettségei vannak, illetve van saját fiatalkorokra vonatkozó igazságszolgáltató és igazságügyi rendszere valamint büntető törvénykönyve. De ha nem tudják megállapítani, hogy a bűnnelkövetők hány évesek, akkor nem is lehet elítélni őket. Segítenünk kell Jemenben, hogy ezt a problémát megoldják. Az EU arra ösztönzi őket, hogy független testületet állítsanak fel, hogy megvizsgálják az elkövetők korát. Ezen kívül arra ösztönözzük a jogászokat is, hogy segítsék a fiatal korúakat. Középtávon hatékony anyakönyvezést szeretnénk támogatni, mert nagyon komolyan vesszük ezt a problémát. Mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy segíthessünk. A jemeni kormány úgy tűnik, hogy fogékony a kezdeményezéseinkre, és reméljük, hogy sikerül elérnünk azt a célt, hogy teljes mértékben megszabaduljunk a halálbüntetéstől. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Köszönjük, Kallas biztos úr. Hat állásfoglalási indítmányról fogunk szavazni az eszmecsere után, még ma délután. De előbb meg kell tárgyalnunk a harmadik